El siguiente punto. Következő napirendi pontunk. Közös vita a közös kereskedelem politikáról. Megadom a szót négy percre a jelentéstevőnek, Krisz Hudrovól asszonynak. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Ahogy önök is tudják, a parlament ereje befolyásoló képessége a Lisszaboni szerződés értelmében a kereskedelmi politikában, de a komitológia eljárás területén is, azaz a felhatalmazáson alapuló jogi aktus és végrehajtási intézkedések terén erősödött. A szerződés eredményeképpen számos rendeletet kellett a kereskedelmi politika és az abban lévő döntéshozatali eljáráson belül a jogi keretekhez igazítani. Ez az óriási csomag, az Omnibus 1, több mint 20 rendeletet tartalmaz, ezek között a dömping ellenes rendeletet és a, a szubvenció ellenes rendeletet. Több éves törvényalkotási eljárást követően és igen intenzív háromoldalú tárgyalásokat követően már júniusban politikai kompromisszumban tudtunk megállapodni. Nem volt egyszerű a folyamat, de a végén mégis jó megoldást találtunk. Csak néhány elemet szeretnék kiemelni. Először. A közelmúltig a tagállamok szerepe a bizottság által vezetett dömping ellenes és támogatás ellenes eljárásban vitatott volt. A tanács a tagállamoknak tájékoztatási és együttdöntési jogot akart biztosítani minden eljárásban, ezt nevezték Infoplusnak. A parlament ragaszkodott ahhoz, hogy világosan tiszteletben tartsák a Lisszaboni szerződést, és az alapvető új politikai egyensúly irányait a kereskedelem politikában is. A parlament minimumként azt követelte, hogy a tagállamoknak ne legyen a jelenlegi státusz kuon túlmenő joga. Végeredményben a parlamentet a Lisszaboni szerződés megerősítette. Ez a bizottság javaslatában először nem is volt látható. De ezen az úton, amit most vázoltam, ebben állapodtunk meg. A második elem. A parlament a tárgyalások során sikeresen érvényesítette a bizottság akarata ellenére a dömping ellenes és támogatás ellenes eljárást, és ezt 18 hónapra sikerült meghosszabbítatnunk. A jelenlegi 15 hónap a véleményem szerint ehhez képest tehát nagyon fontos, ugyanis, hogyha elindítanak egy eljárást, akkor amint lehet, jogbiztonságot kell biztosítani, és lehet, tudni kell, hogy hol tartunk. Harmadsorban. A biztonsági rendeletek alapján azt tudtuk garantálni, hogy a kompromisszum, a politikai kompromisszum az, a Dél-Korea záradékban minden egyéb további záradék mintájává váljon. Az ellenőrzési eljárásra kizárólag határozott és végleges döntéseknél kerülhet csak sor. Átmeneti vagy időben korlátozott döntéseknél a tanácsadói eljárást kell alkalmazni. Az egyikben a tanács, a másikban a bizottság jár el. Ami az Omnibus 1 kapcsolatos jogszövegeket, jogi szövegeket illeti, és a jelentős számú módosításokat, amelyeket önök érvényesítettek, ebből adódik, hogy felhasználó barát, konszolidált verzió szülessen, amely minden módosítást tartalmaz. A szöveg olvashatósága érdekében arról állapodtunk meg, hogy a bizottság 2014. júniusáig egy konszolidált verziót fog előterjeszteni. Ezen kívül szeretnék az omnibus és a, mode- a kereskedelme védelem modernizáció, modernizáció közti kapcsolatra utalni, ez Krisztof Jelens kolléganő jelentése. Az Omnibus egyben számos olyan eljárási módosítás van a dömping ellenes és támogatás ellenes rendelettel kapcsolatban, amit már ismerünk, mi csak az, az eljárást, nem pedig a kereskedelmi védelem magját, alapját érintettük hiszen észszerű módon ez a kereskedelemvédelmi eszközök modernizációjánál kerül majd sorra. Összességét tekintve úgy vélem, hogy elégedettek lehetünk a kompromisszummal. Remélem azt is, hogy széles támogatást kap a plenárison. Egyetlen egy mondatot szeretnék még, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a tárgyaláson részt vett, a bizottság, tanács és Erich Leifried kollégámnál, aki az Omnibus 1 és Omnibus 2-nél ott volt. Abszolút párhuzamosan és nagyon kollegiálisan sikerült ezt megoldani, és nagyon kellemes volt a munka. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Quishwood asszony. Most négy percre megadom a szót a másik jelentéstevőnek, Lightfried úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Jobb, ha németül beszélek, mert ha spanyolul próbálnék, akkor azt senki nem értené, és akkor nem lenne értelme a felszólalásomnak. Krisztolt Trobol asszonynak én is gratulálok kölcsönösen, kellemes volt az együttműködés, ezt köszönöm neki. És persze többi kollégának is köszönöm a segítséget, különösen azoknak, akikről sokszor vagy soha nincs szó, a parlament titkárságának, az INTE bizottság titkársága dolgozóinak, Masikova asszonynak és Pifti asszonynak különösen. A Lisszaboni szerződés oda vezetett, hogy az Európai Parlament külkereskedelmi ügyekben jogalkotóvá vált, és a külkereskedelmi egyezményekben is szerepünk van, megvétózhatjuk azokat, és a mi részvételünk révén már is megváltozott az Európai Unió kereskedelmi politikája mert a Lisszaboni szerződés demokratizálna akarta a kereskedelem politikát, és ha ezt valaki még most sem érti, akkor annak azon már nem lehet segíteni. Miről szól a kettes omnibus csomag? Arról, hogy a Lisszabon szerződés után a komitológiai eljárást is meg kell újítani, amelyben a parlamentnek lényeges beleszólása van. Négy évig tartott ennek a megalkotása, túl hosszú ideig szerintem. Sajnos nem ment gyorsabban, de végre megvan. Mi volt fontos számunkra a tanácssal való csatározás során? Az, hogy a felhatalmazáson alapuló jogalkotási aktusokat normális időhatáron belül vissza lehessen küldeni a megalkotónak, és nem csak erre van jogunk tartalmi alapon visszalökni jogalkotási aktusokat, hanem részben együtt gondolkodáshoz is van jogunk. A bizottság és a tanács is nagyon félt ettől, de ha előre bevannak minket, és ismerjük a pro és kontra érveket, akkor később nem kell félni attól, hogy a parlament nem mond igent. Pont erre irányult a dolog, és egyszerűbbé tette az eljárást. A tanácssal összhangban úgy látjuk, hogy bizonyos sürgősségi eljárásokra ö, talán szükség lehet, de másokat viszont nem kell feltétlenül engedélyezni. Itt sikerült egy, egy egyensúlyt elérni. Tisztelt kollégák, kolléganőmmel együtt azt tudom mondani, hogy ebben a parlamentben nagy többséggel át fog menni ez a jelentés azért, mert a Lisszaboni szerződésből levezetve fontos gyakorlatias lépéseket javasol a parlament egésze e, javára. Nem volt könnyű ez a folyamat, e, sok részletkérdéssel kell foglalkozni, de szükség van ezekre a szabályokra, hogy az Európai Parlament és a Tanács is, és általában az EU jogalkotás és a kereskedelmi e, tárgyalásaink a jövőben jól lefektetett alapokon működjenek tovább. Köszönöm, Leichtfried úr. Most a bizottság nevében megadom a szót Mimica biztos úrnak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt Európai Parlamenti képviselők. Gucht biztos úr nem tudott eljönni, egy miniszteri ülésen van jelen a csendes óceán vidéki kollégáival. Szeretnék a nevében köszönetet mondani Kriszhud Róvol asszonynak és Leitfried úrnak, és Moreira professzor úrnak, az INTA szakbizottság elnökének. Megköszönöm az, az együttműködést. Az Európai Uniós kereskedelmi szabályok frissítéséről van szó, a delegált és végrehajtási aktusok módosításáról, vagy ezen e, aktusokon keresztül való módosításról van szó, hogy a Szeriszabani szerződés ezt előírja a második olvasatbeli megállapodással a jogalkotási folyamat végén vagyunk. Júniusban, július közepén értekeztünk erről utoljára. Most az Európai Parlament véleményét kell megadni. Az Európai Parlament teljes mértékben támogatja ezt az anyagot. A tanács első olvasatbeli álláspontjának alátámasztásával önök is hozzájárulnak ahhoz, hogy mi hamarabb bekövetkezzen a végrehajtás. Emlékeznek talán rá, hogy nem volt könnyű elérni, eljutni erre a pontra, sokáig tartott, talán túl sokáig is. Három év telt el, bizottság első javaslata és a hatályba lépés között. mindkét oldalnak engedményeket kellett tennie, hogy kompromisszum alakulhasson ki. Biztosítom önöket arról, hogy a bizottság a lehető leggyorsabban dolgozott, hogy eljuthassunk idáig. Azt is el kell mondanom, hogy a két rendelettel az EU-s kereskedelmi keret átalakul a Lisszaboni szerződéssel, illetve a végrehajtási szabályokkal új intézményes egyensúlyra van szükség, amely a delegált és végrehajtási aktusokra vonatkozik a kereskedelem területén. Fontos eredményt, vagy nagy eredményt értünk el, hogyha ezek az új folyamatok megvalósulnak, vagy eljárások megvalósulnak, akkor a közös kereskedelmi politikát hatékonyabban tudjuk majd működtetni a döntéshozatali mechanizmusokat is sokkal harmonikusabban tudjuk majd folytatni, és így hitelesebbek leszünk nemzetközi porondon is. A bizottság nyilatkozata nyilatkozatokat tett a trialógus során. A, bizot, a biztos most a két omnibus csomag elfogadása után újabb lépéseket kezd, Fontos az is, hogy minden érintett fél számára megfelelően alkalmazható legyen ez a csomag. De Gucht biztos úr nevében szeretném megköszönni, hogy az Európai Parlament ilyen hűen vett részt ebben a, ebben a folyamatban, és reméljük, hogy az új eszközök, jogi eszközök alkalmasak lesznek majd a használatra. Elnök, köszönöm szépen, most a frakciók képviselői következnek, a néppárt nevében két percre megadom a szót Kaspari úrnak. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Először is szépen gratulálok Krisztof Rovol kollégának. Mindaz, amit közösen az árnyék előadókkal elértek, az kiváló, és nagyon örülök annak, hogy ebben az évben ezt a témát még lezárhatjuk. Ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktuson keresztül lehetséges az az, hogy felhatalmazzuk a bizottságot, hogy részben önállóan jogalkotóként járjon el. De ez mindannyiunk számára nagyobb felelősséget jelez. Jelent ez azt jelenti számunkra, mint jogalkotó számára, hogy minden egyes kereskedelmi területre vonatkozó törvénynél is el kell gondolkoznunk, hogy melyek azok a részletek, amelyeket nem mi akarunk szabályozni, hanem átengedjük a bizottságnak. Pont a kereskedelemvédelmi eszközöknél ez nagyon fontos lesz a következő hetekben. A bizottság számára pedig a felhatalmazáson alapuló jogi aktus azt jelenti, hogy mi mit eh, szabályozzunk eh, részletesen más projektekhez viszonyítva hogyha a mm, vécétartályok vízmennyiségére vagy más eh, kérdésekre gondolok, akkor tulajdonképpen nagyon fontos, hogy mi a munkában a fontos kérdésekre összpontosítsunk, és ne foglalkozzunk, ne feleslegesen eh, saját magunk által gyártott problémákkal. Nagyon fontos végig gondolnunk az is, hogy mely legyen az eh, a delegált jogi aktus, amelyet elfogadunk, és melyek az, amelyet a bizottság elé terjesztünk, a szakbizottság elé, és melyek azok, amelyeket a bizottsággal tisztázunk. Melyek azok a kérdések, amelyeket plenárisra kell küldeni, pont a holnapi szavazásra gondolok, ahol a felhatalmazáson alapuló jogi aktusról szavazunk. Ez egy pont olyan példa, amit megtakaríthattunk volna magunknak legalábbis szerintem a szakbizottságban megoldható lett volna. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki foglalkozott ezzel, és örülnék annak, hogyha az, intézmények, a eh, az intézmények a kereskedelemre vonatkozó további felelősséget határoznának meg. Köszönjük Kaspari úr a szocialisták, a szocialista frakció nevében, Moreira úr következik. Obrigado, presidente, senhor comissário, caros colegas. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, biztos úr. Már most mondható, hogy végre, végre, végre négy év után hatály, a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően ez a jogalkotói csapank, az Omnibus 1 és Omnibus 2, valamint az új szabályokkal való törvényalkotás azt biztosítja, hogy érvényesülhessen a delegált jogi aktus és a végrehajtói rendeletek. Négy évbe telt, ez egy kis forradalom. Nagyon jó hír ez az unió számára, de meg kell, hogy mondjuk, hogy nagyon hosszú időbe telt. A, követ, a jogalkotási folyamat következtetéseinél le kell, hogy vonjuk a következő esetekre vonatkozó tanulságokat a bizottságnak, tanácsnak egyaránt. Önöknek erőfeszítéseiket sokkal nagyobb intenzitással kell -e tenni, és az eljárást meg kell gyorsítani annak érdekében, hogy megfelelő időkeretek között tudjuk a vállalatok és a polgárok szempontjából is lezárni a folyamatokat. Kezdettől fogva rugalmasan kell alkalmazni a, a tárgyalási megbizatásokat, a parlamentre is vonatkozik ez, hiszen erről itt szavazunk. A rugalmas mandátum előfeltétele az intézményközi kapcsolatoknak, és nem szabad, hogy túl szigorú vagy túl statikus tárgyalások legyenek ennek az eredménye. Ha hangsúlyoztuk már, hogy a tárgyalásokat követően jelentős eredményt kaptunk. A parlament élhetett a különböző kérdéseknél jogaival, és az elveit érvényesíthette, mint például a végrehajtási rendelet felhatalmazáson alapuló jogi aktus egyértelmű különválasztása, hiszen ez nagyon fontos. A parlament csak ez utóbbinál lehet egyértelműen ellenőrzési joggal eljáró. Egyéb kritériumokról is rendelkeztünk, a komitológia eljárásra hosszabb határidőket határoztuk meg, hogy a parlament a bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusainál a rendkívül politikus esetekben betekintést kaphasson kettő és négy hónap, nem csak két hónap lehetséges komplex eljárás volt, hosszú, de hadd mondjam el nyíltan szakbizottsági elnökként, hogy a két előadó munkáját igen nagyra értékelem. Szorgalmasak voltak, elkötelezettek, és szeretnék köszönetet mondani az írelnökségnek is, hiszen ezt tette lehetővé, hogy a tárgyalásokat lezárhassuk. Köszönöm a bizottságnak és a megoldásokra törekvő együttműködési szellemet, így lehetett megfelelő alapot találni a megállapodáshoz. Köszönöm. Moreira. Köszönjük szépen, Moreira úr. Most az ALDE frakció nevében Rinaldi úr következik két percre. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák. Moreira, Moreira professzor úrnak igazolva négy év kellett ahhoz, hogy ide eljussuk, ez talán kicsit túl hosszú időszak. Gratulálok a jelentéstevőknek azért. Sikerült mégiscsak elérni, hogy megszülesen ez az egyezmény a tanács, a parlament és a bizottság között. A Lészabadi szerződés következtében a kereskedelmi politikának új dimenziói nyíltak meg, és az és ennek következtében a delegált és a végrehajtási aktusok között rendet kellett teremteni. Ne feledjük el, hogy sokat kell tenni, nem csak a rend tétel területén, hanem azon a téren is, hogy a bizottság és a tanácsnak bizony el kell ö, jönni ide a parlamentbe, és ki kell vívni a, a kellő tiszteletet, de nagyon fontos a kölcsönös nagyon fontos a kölcsönös bizalom is. Örülök annak, hogy a ö, biztos ilyen felelősen beszélt az imént. Egyetlen jogi aktusban ö, fogalmaztunk a GSP Plus rendszerről, ezzel, kap, ezzel kapcsolatban jobb lett volna kicsit elmélyíteni, vagy simábbá tenni az együttműködést a bizottsággal. Ez az egyezmény rendkívül fontos, azért, hogy a jövőben a határidőket le tudjuk csökkenteni. Az intézményi kapcsolaton túl ott vannak az érintett felek, akik várják a munkák eredményét, akikkel konzultálni kell. A, keres, a keres, nemzetközi kereskedelemben a lehető legnyíltabbnak és gyorsabbnak kell lennünk. Ezért fontos lépés ez, de nem szabad itt megállnunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm Rinaldi úr. A többi hozzászóló következik. Liakolino úr, két perc. Ne- Köszönöm szépen, minden jó, aminek jó a vége. Ezt mondták a kollégáim is, kollégáim is előttem. Köszönöm a két jelentéstevő munkáját. A parlamenti ciklus finisében vagyunk, de nagyon fontos az, hogy a gazdaságpolitika területén megszülessenek a legfontosabb szabályok, és világosanak legyenek ezt a kereskedelmi politikában. Nyil, ö, éles definíciókra van szükség, kinek mi a feladata, a vállalataink is ezt kérik. A kereskedelmi politika területén ezt meg kell tenni, de például a ö, TDIP-vel is kapcsolatos ez. Adjunk lehetőséget az európai vállalatoknak arra, hogy gazdasági növekedést érjenek el, és kompenzáljuk őket azért, hogy harmadik országokban a vállalatokat, akikkel versenyeznek, támogatják. Az exportőröket kell támogatnunk. A Lisszaboni szerződés óta az európai intézményeknek kicsit változott a szerepe a kereskedelmi politikában. Egyértelmű, világos szabályokra van szükség, amely mindenkire vonatkozik. Tehát olyan kereskedelmi politika kell, amely a kohézióra és a versenyképességre épül a KKV-k körében. Ezek az ajánlások világosak, gyors határidők, megfelelő kodifikáció tehát a kereskedelmi politika megvalósítását segítik elő. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak véget kell venni, és nemzetközi a nemzetközi porodon is csak akkor lehetünk versenyképesek, hogyha világosak ezek a viszonyok. Le kell egyszerűsíteni a szabályrendszert, megfelelő feltételeket kell teremteni,

Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék, hadd hangsúlyozzam, hogy azzal, hogy elfogadjuk az intézménykömizi megállapodást, a bizottság sokkal gyorsabban reagálhat annak érdekében, hogy megvédje az európai érdekeket erősített együttműködésben az intézményi partnerekkel. A két jogszabály elfogadásával az Európai Bizottság előre tekint arra, hogy 2014 elején az új jogszabályokat átültesse és aktiválja a döntéshozatali eljárásokat, kommunikációs csatornát az új kereteknek megfelelően. Az új struktúrával folytatjuk, hogy nyomon kövessük a rendszer működését és hatékonyabbá tegyük. Az állampolgárok számára érthetőbbé. Végül pedig hangsúlyoznám, milyen nagyra értékeljük azt, hogy az Európai Parlament érezte, hogy sürgős ez a két dokumentum, különösen az igen intenzív jogalkotási tevékenység során. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Most pedig Viszhúd asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm a hozzászólásokat. A kereskedelmi kompetencia a Lisszaboni szerződés óta végre demokratikus kezekbe került, és ez abszolút novum, újdonság a kontinens számára. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozók. Ironikusnak tartom, talán egy kicsit negatívan mondom, hogy az, hogy ilyen sokáig telt, annak csak az az oka, hogy a bizottság mindent úgy akart hagyni, ahogy volt. A tanács egyszer csak még több hatáskört akart, és a kettő azon csodálkozott, hogy a parlament azt mondta, hogy na hát álljunk csak meg. A szerződés egyértelmű lehetőséget ad számunkra, amit ki akarunk használni. És hogy végül mégiscsak sikerült kompromisszumra jutni, az tulajdonképpen jó dolog. És azt jelenti, hogy jól együttműködtünk. Kedves biztos úr, de Höchturat szívből üdvözöljük. Ön is említette, hogy a bizottság még gyorsabban és még erőteljesebben tud majd ez alapján előre haladni. Pontosan ez volt a lényege az Omnibus 1-2-nek. Megtehetik mindezt, de a parlament jobban fogja figyelni magukat, és jobban tudja ellenőrizni a végrehajtást és ezt az igen fáradtságos munkát magunkra vállaljuk, minden barátság mellett. Köszönöm. Köszönjük szépen. Zárásképpen Leichtfried úr kap szót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Az Európai Unió kereskedelem politikája a Lisszaboni szerződés óta új célokat tűzött ki maga elé, hogy demokratikusabb, parlamentárisabb legyen a folyamat, és jobban odafigyelünk arra, hogy mit tesz a bizottság. A biztos úr mondta, hogy gyorsabban tudnak cselekedni, ez igaz, de mi is gyorsabban tudunk közbeavatkozni, ha nem a mi érdekeinknek, szándékainknak megfelelően cselekszik a bizottság. A politika EU-s szinten most már szociálpolitika, emberjogi politika és egyben környezetvédelmi politika is. Ennek az alapjait mi fektettük le, mi vagyunk illetékesek most ebben a politikában, és gondoskodunk arról, hogy a politika más, milyen legyen, mint korábban volt. Ez így helyes, és úgy gondolom, hogy ez a megfelelő út egy újfajta politika irányába. Köszönöm szépen! Hay No, Y se votará mañana a las 12 de la mañana. Nos, holnap délben lesz a szavazás erről. Egy